Kollégák, hagyj fejtsem ki, hogy miért van egy kis tűzszünet, mielőtt elkezdenénk. A Cox jelentéssel van némi gond, a néppárti koordinátorokat várjuk, hogy jelentéstevővel egyeztessenek, hogy vajon ezen az ülésen szeretnék-e megtárgyalni, vagy sem. Addig is, még ez eldől, egy kicsit még húzzuk a dolgot, mielőtt a napi rendet elfogadnánk. Ezáltal viszont alkalmam nyílik, hogy üdvözöljem Van Dalen úr választókörzetéből érkezett 45 vendéget, a terem hátsó részében ülnek, üdvözöljük őket átülésünkön. Remélem mindenki belátja, mindenki tudja, hogy kivételes az, hogy ilyen nagy termünk van. Végtelen hálával köszönjük a szervezőknek, hogy most megkaptuk ezt a nagy termet. Sokszor nincs elég ülőhely a vendégek számára. Ma viszont a nagy termet kaptuk meg, úgyhogy így aztán különösképpen üdvözlendő, hogy ilyen sok látogatónk van. Még várjunk egy picit, még Matthew visszajön tájékoztatással, addig várjunk egy kicsit. Ja, Vorsitzender. Äh, hang on. Can I formally, I'm not started. Még nem kezdtük el hivatalosan, úgyhogy akkor megnyitom az ülést. Gross úr, ügyrendi kérdés, most megkapja a szót. A napirendel kapcsolatban Koch képviselőtársunk Frankfurtban ül a reptéren, ké- késik, nem fog ideérni hatig. Ugyanakkor egyes kollégárnak kérdése van a szavazólista összeállítása előtt még a jelentéssel kapcsolatban kérdés, hogy a jelentést meg annak szavazását a következő ülésre áttehetnénk. Ez korrekt eljárás volna vele szemben is, meg azokkal szemben is, akiknek kérdésük volna hozzá intézendő. Tehát ezt javasolnám a jelenlegő képviselőtársaimnak megoldásként. Elnök. Gros úr, akkor ha jól értem, azt javasolja, hogy Kolkor jelentését vegyük le a napirendről. Pont. A módosítók tárgyalását is, meg a szavazást is a következő ülésig. Ezt javasolja Gros úr? Igen. Nos, ez volna tehát a javaslat. Van-e ellenvetés ezzel szemben, illetve elfogadjuk-e Gros úr ajánlását? Ha igen, vegyük le a napirendről, és tegyük át a következő ülésre. Elnézését kérem mindazoknak, akik külön ezen napirendi pontért jöttek ma el. Elnézésüket kérem, nem állt hatalmamban e dolgon javítani. A titkárságot kérem, hogy hogy a napirendi pontot alakítsuk úgy, hogy ezáltal az Európai Bizottság is tájékozódhasson a napirend módosulásáról ennek megfelelően. No ezzel, a módosítással, Meissner asszony kíván szólni? Igen, csak azt akarom garantálni, hogy ezáltal lesz egy tehát holnap délutánról reggel át lehet majd tenni még dolgokat? Tehát még napirenden módosítunk holnap? Maradt tehát némi idő? Elnök, nehéz lesz ez így, mert az Európai Bizottság emberei a napirendnek megfelelően jönnek és mennek. Úgyhogy inkább a 24. napot vegyük rövidebbé, és a 25-et hagyjuk úgy, ahogy terveztük. And indeed. És legyen az, amit mond. No, ezzel elfogadjuk e módosítással a napirend tervezetet, még egyszer elnézést azoktól, akik külön ezen napirendi pontért jöttek volna. Lássuk a jegyzőkönyv jóváhagyását, mármint a legutóbb ülés jegyzőkönyvének jóváhagyását. Mindenki elégedett azzal? Következő napirendi pontunk. Ayala Sender asszony jelentése a közlekedés biztonsága vonatkozó szabályok határon átnyúló végrehajtásáról. Övé a szó. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar... A... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kedves kollégáknak. Köszönetem arra vonatkozik, hogy mennyire nagy érdeklődést váltott ki az anyagom számos, de nagyon nagy számban megfogalmazott módosító született. Egyesek talán majd csalódást éreznek, mert nem vettem figyelembe, nem építettem be a javaslatukat. Ugyanakkor ez a jelentés már így is eszmecsere tárgyát képviselte az elnökséggel egyeztettünk, és arra van szükség, hogy most második olvasatban jussunk dűlőre. Figyelembe véve a megállapodásainkat, nem voltam abban a helyzetben, hogy minden módosított befogadjak és beépítsek. Úgy döntöttem, hogy új elemet viszont már nem viszek be a készülő anyagban természetesen majd más felállásban, más keretek között képesek leszünk az egyéb kérdésekkel is foglalkozni. Most többek között utalnék a KOK jelentésre. A módosítóknak egy része a, oda épülhetne be, és azt mondanám a módosítókkal kapcsolatosan, amelyet a kollégák fogalmaztak meg, hogy vannak olyanok, amelyek sokkal inkább saját kezdeményezési jelentésbe tartoznának. A különböző jogszabály sértésekre gondolok, a különböző szankcióknak a kérdésére, de az adatcserére is utalhatnék. Ezek mind-mind máshova beépülhetnének. Figyelembe véve a jelenlegi eljárás. Figyelembe véve azt, hogy a munkálatokban hova jutottunk az elnökséggel, azt javaslom, hogy kerüljük el az olyan új módosítóknak a beépítését, amelyek megkérdőleznék a tárgyalásokat, amelyeket a tanácsal folytatunk. Ugyanis ezek oda vezethetnének, hogy gyakorlatilag kerék törőként lépnénk fel a tárgyalások során. Előzetes elnézést szeretnék már most megfogalmazni éppen ezért, ugyanis arra lett volna szükség, hogy az utolsó plurinérés ülés előtt, a két héttel ezelőttre gondolok, már kompromisszumos módosítókat tudjunk megfogalmazni. Itt most gondolok Tikau asszony által előterjesztettekre és más kollégák által előterjesztett javaslatokra, de minthogy már a folyamat úgy indult el, hogy a plenáris előtt, ülési előtt megvoltak a különböző határadók, és hát az Eurovignettel kapcsolatosan is ki kellett tolnunk a tárgyalásokat. Az elnökségnek nem volt felhatalmazása arra, hogy széles körökben és körben vizsgáljuk ezeket a kérdéseket meg ahhoz képest, ami előirányoztatott. Egy biztos, hogy előre tudtunk lépni a meg felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a tekintetében, a felülvizsgálati kitételek tekintetében. Tehát szépen haladunk előre, máskülönben a tanács elismeri azt, hogy az Európai Bizottság a közös kritériumokat, a közös ismérveket alkalmazhatja a jövőben. Egy biztos, hogy a mai nap során nem kerületett sor kompromisszumos megoldások, kompromisszumos módosítóknak a megfogalmazásához, amelyeket a plenárisra terjesztettünk volna elő. Kedves kollégák, azt kérném, hogy a szavazati listánál megértéssel lépjenek fel. Értsék meg, hogy egy nagyon speciális helyzetbe kerültünk, egy nagyon sajátos helyzetről van szó. A módosítóknak az összessége így, az eredeti beteszésű formájában egy keréktörő hatással rendelkezne, azzal bírnám egy biztos, hogy előre lépésre van szükség mind a szakbizottság ülésen, mind pedig a plenáris ülésen. Ennyit szeretném volna a figyelmükbe ajánlani, tisztelt elnök úr, és természetesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm. Bach úr a néppárt részéről. Ja, vielen, Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Rögtön a hozzászólásom elején szeretnék gratulálni Ayala Sender kolléganőmnek a munkájáért és a kidolgozott kompromisszumos javaslatokért, amelyeket támogatni tudunk. Ez egy nagyon nehéz dosszié, már elég régóta dolgozunk rajta, és biztos nem volt egyszerű a tagállamok részéről megnyilvánuló nagy ellenállást leküzdeni, ezért is gratulálok a kolléganőmnek nem a tervezett jogalap alapján dolgoztunk tovább, hanem a rendőri együttműködéssel kapcsolatos jogalapra kellett átállnunk a prümi szerződés miatt tulajdonképpen ez más irányt vett a munka, mint amit a parlament szeretett volna. A parlament ambiciózusabb volt, kezdeményezéseket tett, amelyek messzebbre mentek volna a jelenleginél. De sajnos a jogalap alatt három országot nem kötik majd a rendelkezések. Ayla Szenter asszony is elmondta, hogy az adatvédelem nagyon fontos kérdéskör a parlament számára. Keményeknek kell maradnunk, és a magánszférát, a e, dossziéhez való hozzáférést, illetve a rövid idejű tárolás kérdését nagyon e, hangsúlyosan meg kell majd említeni a e szövegben. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szemben ma délelőtt is volt még egy trilógus ülés, és a bizottság nagyon jó értékes javaslatokat tett, amelyeket eh, el tudunk fogadni. A magyar elnökségnek is szeretnék gratulálni, mert minden bizonyal kezdettől fogva nagyon nehéz volt a munkájuk, de az utolsó trilógus találkozókon eh, nagyon sok pontban sikerült a megegyezés. Még az információs a tájékoztatási kötelezettség kérdése maradt nyitva. Itt még nem elégedett a parlament, meg kell vitatnunk azt, ami számunkra különösen fontos. A tagállamok rárul tájékoztatási kötelezettség kapcsán mi lesz ennek a e, sorsa. Szerintem itt e, keményeknek kell maradnunk, amikor tárgyal, tárgyalunk a tanácssal. Összességében nagyon sok e, munkát végeztünk, nagyon fontos számunkra a kompromisszum, mindenki számára fontos ez, és általánosságban elégedettek lehetünk ezekkel a javaslatokkal. Köszönöm. Az Aldrészről Szausza asszony. Köszönöm szépen képviselőtársaim hozzászólását. Én már korábban is eh, kifejtettem, mennyire csalódott vagyok ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Ám először is azért megköszönném előadónknak nagyszerű munkáját, komoly együttműködést folytatott az árnyék előadókkal, és végül elértünk addig a pontig, amelyen, amely alapján holnap meg tudjuk szavazni a módosítókat. Ám hadd szóljak most a tartalmi kérdésekről röviden. Arról van szó, hogy szankciókat vezetünk be, ám az irányelvben nem szerepelnek a vonatkozó büntetések. A közúti biztonság tekintetben ugye ez nagyon fontos cél, és az is, hogy minden bűncselekmény büntetéshez kapcsolódjon, és azt is remélem, hogy ez csak a kezdet, és az eredetileg kijelölt célokat végül sikerül majd elérni, mert úgy látjuk, ez még nem valósult meg. A módosítók tekintetében az adatvédelem meg a tájékoztató levél a problematikus, bár a tanács kifejtett álláspontja szerint több irányelv és döntés lefedi az adatvédelmi kérdéseket, szerintük azonban ezek nem elégséges garanciák. Ez irányelv is pontosan ki kéne fejtse, hogy ki kérhet adatot, és tudni és azt is ismerni kell, hogy mire alkalmazzák ezek az adatokat. A vonatkozó információs levélben kell legyen tájékoztatás magáról az a az esetről is, ám föl kell sorolja a vádlott, vagy hát a követő jogait, illetve kötelezettségeit is. Azok a módosítók, amelyeket jó magam és Bach úr együtt terjesztettünk be, elsősorban az adatvédelem kérdéskörvel foglalkoznak. Én három módosítót nyújtottam be, ezen túl a melléketekkel kapcsolatban. A 70-es és 71-es módosítók az információ és a tájékoztató levélről szólnak, míg a 72-es módosító a második melléklet 8-as pontját módosítaná. Tehát itt csak az irányelv, az információ, a határon átnyúló információ serére vonatkozó elemekről van szó a, nem a teljes ügyről kell tájékoztást nyújtani, hiszen csak abban a tagállamban, ahol a vagy bűncselekményt elkövették, annak kell begyűjteni az adatokat, és azoknak kell megfenntartani az adatokat. Köszönöm Lichtenberger asszony a zöldek nevében. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A jelentés készítője valóban mindent megtett, amit tehetett, a tanács viszont egyáltalán nem. A tanács csak azon dolgozott, hogy minden olyan kísérletet, aminek a célja a jobb jogalkotás volt, hogy azt megbuktassa. A tanács csak azon dolgozik, hogy minden tönkre tegyen, amilyen javaslatokat a bizottság, illetve a parlament előterjesztett. Ezt teljesen nyíltan ki kell mondanunk, és ez itt az egyik példa erre. Ami maradt, az tulajdonképpen most az adatcsere eh, eh, javítása és ez a regisztrálással kapcsolatos történet. Jó, ez is előrelépés, de nagyon messze van attól, amire tulajdonképpen szükségünk lenne, hogyha egy tényleg a közlekedés biztonságot akarnánk növelni. Ezt ki kell jelentenünk. Eh, Thomas kolléganőnek azt mondanám, hogy ugye valóban az egyik legnagyobb probléma az adatvédelemmel kapcsolatos. Ez a jelenlegi szöveg meg lehetővé teszi az államok számára, hogy 13 évig is tárolja az adatokat, hogyha úgy gondolja, hogy ez az appropriate period, a méltányos időszak, és közben bármit tehet ezekkel az adatokkal, mert nincsen de facto definiált korlát. Tehát minden egyes esetben újra és újra bírósághoz kell fordulni. Nem kellene olyan törvényeket, jogszabályokat megalkotnunk, amelyet azután a bíróságok kell, hogy pontosítsanak, ez, ez lehetetlen. Amit a tanács most csinál, ez teljesen kontraproduktív. A Sander kollega erről nem tehet semmit, ő valóban mindent megtett annak érdekében, hogy a mi szándékaink benne maradjanak a szövegben, de hát beleütközött a tanács betonfalába csak nagyon pici javulást érünk el. Jó, ma még megnézzük, legalábbis én szeretném megnézni, megvizsgálni, hogy legalábbis az adatvédelmi kérdéseket annyira tudjuk pontosítani, hogy ne lehessen ezzel visszaélni a tagállamoknak, hiszen ez a legfontosabb, a kulcs eleme a dolognak, hogy ezeket az adatokat ne lehessen csak úgy felhasználni, hanem koncentráltan csak és kizárólag az csere céljaira lehessen ezeket felhasználni, és kész benyújtottunk szövegjavaslatokat, és ennek az eredményekben két egymásnak ellentmondó rendelkezés született meg, amelyek végrehajthatatlanak, hiszen gyakorlatilag megengedjük minden tagállamnak, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. Ez pedig katasztrófa hogyha a tanács nem gondolja át a közlekedéssel kapcsolatos politikáját, és tulajdonképpen nem csak a közlekedésre korlátoznám ezt, akkor nekünk a közvélemény szemében nyilvánvalóan lehetetlen lesz javítani az imázsunkat. Ezek olvashatatlan rendelkezések, amelyek közül meg minden, minden, félmond, minden második félmondatot a bíróságnak kell pontosítani, és így módon végrehajtatatlanná válik az egész. Ez egy mintapélda arra, ahogyan nem lenne szabad együtt dolgoznunk. A másik, mint a példa erre, amikor az euró matrica lenne, az euróvinyeta, teljesen világos, ott, hogy valami végrehajthatót kellene, végrehajtható jogszabályokat kellene megalkotnunk, és ne azután kétoldalú megállapodásokkal lehessen csak végrehajthatóvá tenni ezeket a javaslatokat. Ez szegénységi bizonyítvány a tanásra nézre. és az elnökséget nem csak az elnökséget kellene felelősségre vonni most, hanem ez a tanács általános politikája jelenleg. Megfondolták, hogy most, miután a Lisszaboni szerződés több jogosítványt adott a parlamentnek, meg kell mutatnunk a parlamentnek, hogy ezek a jogok csak a papíron léteznek, és a valóságban tulajdonképpen a tanács most is mindent megvétózhat, szétrombolhat, amit a parlament javasol. Hát ez egy olyan példa megint, amit az alkotmány bírók vagy közigazgatási bíráskodások szakirodalomban gyakran fognak idézni. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Van Dálen úr. Elnök úr, azzal kezdeném, hogy megköszönöm az e, a jelentéstevőnek az erőfeszítéseket. Egyetértek a kollégák véleményével, miszerint a raportőr remek eh, munkát végzett, mindent megtett az eredmény érdekében, de most hát valóban azért elég eh, soványkára sikeredett az eredmény. Én eh, megértéssel viseltetem a raportőr azon erőfeszítése iránt, hogy óvó csinyán bánta a módosításokkal, nem akart túl sokat változtatni, mert a tárgyalások már így is elég nehézkesek voltak, és a megegyezést ezt még jobban nehezítette volna. De azért mégis eh, szeretném, hogyha a kollégák eh, Bachel eh, úr és az én módosításimra különösen odafigyelnének, az 50-es és az 51-es módosítóra különösen. Itt Bach kollégával azt kértük, hogy a szabálysértési rendszert úgy módosítsuk, hogy azok összhangban legyenek hozhatók a nemzeti jogrendekkel. És azt kértük, hogy itt egy sor országban eltérően kezelik a jogkövetkezményeket vannak olyan országok, mint például az én hazám is, ahol a felelősség kérdését eh, szigorúan szabályozzák. Bahural mi azt kértük, hogy lehessen választási lehetőség, és minden tagállam a saját E, rendszerét alkalmazhassa. Ezt a raportőr nem támogatja, talán hozzászólhatna még ehhez, de kérem a kollégákat, e, hogy holnap a szavazáskor nagyon figyeljenek orra, oda az 50-es és az 51-es módosító indítványra. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is gratulálni szeretnék Inesnek, akár csak a többiek ezt megtették. Tudom, nagyon nehéz munkát kellett végeznie. Úgy tűnik, hogy az összes módosító, amelyet beterjesztettem, törlések kerül a tanácsi egyeztetés során. Viszont azt szeretném kiemelni ezen sajátos fejlemény után, hogy egyáltalán nem célszerű az, hogy egy gépkocsi azonosítása révén eljuttunk oda, hogy a tulajdonos megbüntetjük, mégpedig büntető jogi kategóriák alapján. Például ez azonosítható lenne azzal a ö, helyzete, mint amikor valaki talál egy kést, annak a tulajdonosát is azonosítja, és jó lehet azzal a késsel valakit meggyilkoltak, és nem a tulajdonosa gyilkolta meg az illetőt, mégis a tulajdonost büntetik meg. A módosítókat, amelyeket beterjesztettem, arra irányultak, hogy kellő javításokat eszközöljünk, egyesek támogattak ebben, de mások nem, és hát gyakorlatilag oda jutottunk, hogy hiába számszerűsítjük a különböző következményeket, azt mondhatják nekünk, hogy bármilyen kárt szenvedtünk el, nem érvényesülhet az, hogy ezeket a károkat elismerjék, mert hogy kellő tájékoztatást nem kaptunk az egész folyamatról. Itt most az ajánlott leveleknek a küldésére gondolok, tehát tájékoztatásról szóló értesítőre gondolok. Azaz, oda jutunk, hogy gyakorlatilag az irány elv most meg fogja büntetni az embereket csak azért, mert tulajdonosai annak az adott járműnek, aztán a büntető eljárásban jogellenes eszközöket vesznek igénybe, és az egész felelősségi kor, és a harmadik tétel nem teljesen tisztázott. Úgy vélem, hogy mindez működés képtelen eredményhez fog vezetni, mert mind a nemzeti jogalkotások szempontjából, mint az EU-s jog szempontjából működés képtelen kitételeket tettünk ebbe be. Ez érinti a határon átnyúló eseteket is, és hát teljes mértékben működés képtelen lesz az irányelv végrehajtásában. Köszönöm szépen. Jéger asszony a bizottság részről kap majd szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye a jogi alapok kapcsolatban a bizottság álláspontja ismertem. Hadd kezdjem azzal, hogy a bizottság üdvözli azt az előrelépést, amely tapasztalható e nagyon fontos csomag ügyében. Egyetettek a jelentéstövővel abban, hogy ma a háromoldalú párbeszéd során Történt és történhet előrelépés. A bizottság bízik abban, hogy ez egy második olvasatban megvalósuló jóváhagyáshoz vezethet júliusban. Hatalmas munkát végeztek a felek az elmúlt hónapban. A bizottság nevében szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és a magyar elnökségnek azt a nagyon konstruktív módszertant, amely mentén dolgoztak, és amely már jelentős engedményekhez vezetett mind a két fél részéről, például a revíziós záradék és adatvédelem tekintetében, záradék tekintetében érzékelhető ez az elmozdulás. Hadd szóljak néhány módosítóról, amelyekről már szó esett ma. Üdvözöljük, hogy a tagállamok erő, 18-as módosító alapján a jelentési kötelezettséget erősítették, a 17-es módosító, az információs levél kapcsán tudjuk, hogy mennyire nehéz a jogalkotók véleményét ezt megbékíteni, ám bízunk abban, hogy a ma beterjesztett kompromisszumos megoldás a következő háromaduló megbeszélés során, június 7-én eredményre viszi majd ezt is. Azt is hiszük, hogy az erősebb revíziós záradékra vonatkozó javaslat, amely a 25-ös módosítóban fogalmazódik meg, a közúti biztonsági irányelvek, a kreszek harmonizációja és egyéb mechanizmusok, valamint a bizottság kezdeményezési jogára vonatkozó megfogalmazás érvényesül. Itt a tanács megértését üdvözöljük, belátva azt, hogy mennyire fontos ez a revízió záradék a parlament szempontjából, ezzel kapcsolatban is megtalálható a megoldás. Az adatvédelmi aspektussal kapcsolatban a bizottság úgy véli, hogy a tájékoztatáshoz való jogot fenn kell tartani, ám a parlament aggályai közül a legtöbbet, már, már megoldást találtunk, tehát néhány technikai megoldást kell részletekre találni csak ahhoz, hogy, hogy sikerre vigyük, a, pedig, ami pedig a feladatáson alakuló jogi akkusokat illeti, azok a lehetőségek, mi szerint a delegált jogi aktusoktól való visz, lemondás pozitív megoldást hozhat. Aztán hagyj kommentáljam még tovább módosító, 52-es módosító adatvédelmi kérdésekkel foglalkozik. A bizottság egyetért ennek első részével, ám szeretnénk hangsúlyozni, hogy újra kell fogalmazni annak érdekében, hogy elkerüljük a jóvó, jövőbeli technikai műszaki fejlődése vonatkozó adaptációkat nehogy ki, kizárjuk. Az 52-es módostól kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ez, ez szükségtelen jogbizonytalanságot teremthet ebben a formában, újra kell tehát gondolni. Aztán a 49-es módosító kapcsolatban úgy gondoljuk, ez gyengíteni az információcsere mechanizmusát, ha ebben a formában menne át. Ez tehát az, az előzetes álláspont, amelyet a mai háromadról megbeszélés után bemutathatok. Mint már hangsúlyoztuk, a bizottság rendkívül optimista és pozitív hozzáállású arra vonatkozóan, hogy a következő háromadról megbeszélés pozitív sikeres megoldást talál, amely az állampolgárok érdekét szolgálja, hiszen a közúti biztonság ebben ez. Köszönöm szépen, elnök úr! köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az észrevételőkét, köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak is, köszönet a munkájukért, és kemelem azt is, hogy a trilógusnak a keretében sikerült előre jutnunk. Bárasszony. Absoluto y más inconturnable. Nos, ami a blokkolt helyzetet illeti, illetve hát a tanácsnak a álláspontjával kapcsolatosan, el tudom mondani, hogy ugye megváltozott a jogi alap. A jogalap megváltozott, és azért, hogy a tanács előre tudjon lépni, hogy arra vegyük rá, hogy előre lépjen, mindenre szükség volt. És ennek kettetében szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek, amely egy újabb megvilágítást adott a témában. Egy nagyon összetett témáról van szó, és hagyjuk adjak itt a közlekedési tanácsi fellépésre is. Ami a trilógust illeti, valóban sikerült a felülvizsgálati kitételre visszatérnünk, és ez lehetővé teszi, hogy a jövőben, amennyiben újabb javaslatokra kerül sor, akkor a közlekedési jog alap mentén fogunk tudni eljárni. Ami persze nem azt jelenti, hogy a tanács munka képtelené válik ezáltal, sőt, pont ellenkezőleg, ellenkező folyamat fog ezzel elindulni. Jó, ezen kívül három ország marad ki a folyamatból, jogi szempontok alapján Dánia, az Egyesült Királyság és Írország. Ő, utóbbi két ország azt mondják, hogy szívesen ugyanakkor részt vennének a folyamatba. E tekintetben külön köszönet illeti meg a magyar elnökséget. Ami az első mellékletet illeti, a technikai alkalmazkodás az adatcsere keretében, ez a téma merül itt fel. E tekintetben alkalmazkodni fogunk, mégpedig összhangban az új vállalásokkal úgy, ahogy a közlekedési közúti szabálysértésekkel kapcsolatosan ez megfogalmazódott. Ezzel együtt ez a rendszer el kell, hogy mondjam, működőképes lesz, mégpedig önkéntes csatlakozási alapon is. És azt hiszem, hogy ez az igazán izgalmas benne. Ez teszi lehetővé, hogy tovább tudjunk lépni, és jó lehet, nem tökéletes az a jogszabály, amelyet megfogalmaztunk, de mégis mindenki azon van, hogy tovább mind mindazok, akik erre törekednek, csatlakozhatnak hozzá. Adatvédelem. Valóban ez egy olyan téma, amelyel szintén sokat foglalkoztunk a tanácsi eszmecsere során megváltozott a jogalap, mint említettem, és az adatvádalmi, védelmi, adatvédelmi klauzulák is megváltoztak. Köszönetet szeretnék mondani Szeviszer asszonynak és a többi kollégának is azért, hogy a jogalapnak a kérdését messze menően figyelembe vették, és eljutottunk oda, hogy a rendőrségi együttműködési jogalapot vesszük itt kiindulási pontként. Ugyanis arról van szó, hogy ö, olyan eszközök állnak itt rendszerre, rendelkezésünkre, amelyek sokkal szélesebb szabásértési köröket is érintenek, itt most a terrorista akciókra is gondolok, és így tovább. Egy biztos, hogy a mi témakörünk itt most a közúti biztonságnak a kérdésköre, és e tekintetben nagyon lényeges az, hogy a tanácsi a határidőkön belül tudjon megnyilvánulni. és ez vonatkozik mind az adatvédelemre, és mind pedig az adatoknak az átadására. Szerviszár asszonynak az észrevételekvel kapcsolatosan adatcsere témában ez szerepel a mellékletben, amelyet egyhangulag hagy jóvá a tanács. Számos szabályjal rendelkezünk az adatvédelem tekintetében, ezek egészét explicit módon megfogalmazzák, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, és azt hiszem, hogy el fogjuk tudni kerülni azt, hogy félre siklások történjenek. Mindezen szempontokat szerintem figyelembe kell venni, és ezáltal el fogjuk tudni kerülni azt, hogy tévesen használják fel az adatokat. Ami Vandelen úrnak az észrevételeit illeti, itt vissza tudok utalni mindarra, amit Bach képviselő megfogalmazott, és ami a tulajdonosnak kérdését illeti, ugye ez a választotta önt. Ezzel kapcsolatosan egy sor rendelkezés létezik, és a tulajdonos, a jármű tulajdonos az egyetlen azonosítható személy, és a rendszertámla alapján tudjuk azonosítani a gépjárműveket, tehát ez a kiindulás alap. Egyes tagállamok persze problémát látnak mindenben, mert úgy tekintik, hogy a jármű vezetője a felelős az adott jogsértésért. Én azt mondanám, hogy ezt a kérdést akkor kellene majd megvizsgálni még mélyebben, amikor az adatcserére kerül sor. Egy biztos, hogy Vandelen urat meg tudom mutatni, mindezt lefedi a javaslat. Ami pedig Rike úrnak az észrevételét illeti, a következőket tudom mondani. Mint tudja, előfordul az, hogy valakit az alapon ö, ítélnek el, hogy ő a tulajdonos a gépjárműnek, és ennyi. De hát ott vannak az egyéb rendszerek, a garanciális rendszerek, a jogsértéseknek a kapcsán. Most itt egy olyan biztonsági rendszerről van szó, amely a, a, a közúti védelmet biztosítja, és amely lehetővé teszi azt, hogy jogbiztonság, a jogbiztonságok az alapján tudjunk azonosítást végezni, és ebbe beleegyezkedik sok rendszer, akár a francia rendszerrel is ilyen értelemben összhangban. A garanciák tehát léteznek, számos ilyen garancia létezik, úgy vélem, hogy létezik olyan, hogy deontológia. Például a postai tevékenységnél is az adatvédelem az etikai kódex szabálynak kell, hogy eleget tennie, és a leveleket megkapja az ember a posta ládájában, ajánlott levél formájában, és a nemzeti jogalkotások rendelkeznek arról, hogy ezeket a folyamatokat hogyan kell biztosítani. Egyes országokban több garancia létezik, mint másokban, rendben, de ki felléphet majd úgy, hogy a lehető legjobb adatcserére, adat továbbítása kerüljen, kerüljön sor. Majd meglátjuk mindezt, hogyan alakul természetesen az Európai Bizottság által javasoltak alapján a végrehajtás során. A parlament részéről arra törekedtünk, hogy teljes folyamatot tudjunk véghez vinni. Sajnos, sajnos ebben az erőfeszítésünkben a tanács nem tartott velünk, a tanács már szempontok alapján kívánt tovább lépni. Úgy gondolom, hogy a tanács halad a munkájában, és világos az is, hogy nemzeti érdekek is fennállnak, el kell, hogy érjük azt, hogy büntetlenül ne kerüljen senki ki egy-egy jogszabálysértésből, és az Európai Unió lép fel e tekintetben. Most már nem tettük meg azt, nem tetti meg senki azt, hogy ki bújik a felelősség alól. A tagállamok akarták azt, hogy rendelkezésünkre álljon egy első instrumentum, és ez egy első lépés a folyamatban, azt mondanám, nem több, ennyi, de ezzel együtt azt remélem, hogy a tagállamok részéről, az Európai Bizottság részéről is öt éven belül eljutunk oda, hogy kellő mennyiségű adat áll majd a rendelkezésünkre, és a tapasztalatok alapján olyan módosítókat lehet majd bevezetni, amelyeket az Európai Parlament a maga részéről már az első olvasatban javasolt. Thank you very much. Köszönöm szépen Aylan Sender szóny szavait. A szavazás holnap lesz. Következő napi rendi pontunk saját jelentésem. Azok, akik későn futottak be, azoknak mondom, hogy Kok úr jelentését levettük a napirendről, mert ő nem tudott eljönni sajnos ma. Így aztán az én jelentésem jön a közúti közlekedés biztonságra vonatkozó a közúti áruszállítás statisztikájára vonatkozó jelentésem, és adatgyűjtés. Elsőleges célunk az, hogy az alkalmazandó jogszabályokat kodifikáljuk, mert mint a közötti statisztikák gyűjtésére vonatkozó módszereket, illetve hogy a bizottságnak átadott jogosítványokra vonatkozó változásokra reagáljunk. Ez a célja az átdolgozásnak. 13 módosítás érkezett a tervezethez. Ezek nem tartalmi kérdéseket módosítanak, hanem a delegált jogi aktusok végrehajtási aktusokká való átalakításra szólnak, illetve a parlament pozícióját erősítik. Sok esetben ugyanazt a megfogalmazást alkalmazzuk, amire megállapodtunk a tanácsal az idegenforgalmi statisztikai jelentésben, például a bizottság azon kötelezettségét illetően, mi szerint szakértőket és nem nemzeti szakértőket kell alkalmazzanak a konzultációra, illetve a válaszadás pénzügyi terheit is csökkenteni kell. Az idegenforgalmi statisztikákban eszközölt módosításnak hasonlóan a bizottságnak átadott jogosítványok korlátozásáról lenne szó. A többi inkább ezentúl technikai vagy nyelvi ö, módosítás a megfogalmazásokban. A végrehajtásra irányuló jogi aktusokra vonatkozó megfogalmazást a titkárság lehet, hogy tovább finomítja majd a parlamenti jogász nyelvészek bevonásával. A saját módosítóimon túl 14 módosító érkezett a jelentésterülethez, főleg Lichtenberger asszonytól, akiknek a szabályozás tartalmát illető módosítói is vannak, illetve a gyűjtedő adatok mienségére vonatkozó módosítója is. Lichtenberger asszony azt javasolja például, hogy a begyűjtött adatokat 12 hónapon belül kelljen nyilvánossá tenni. Ezzel nekem semmi gondom nincs egyébként ezzel a módosítóval. Lichtenberger asszony azt is javasolja ezen túl, hogy új statisztikai változókat gyújtsunk a digitális tahográfokról, a terherkapacitásról, meg a vezetők pihenés idejére vonatkozó gyűjtsünk adatokat súlyos balesetek esetén. Jelenleg a gépjárműre vonatkozó adatokat gyűjtjük, valamint az útvonalra és a szállított árukra vonatkozókat. Tárgyaltam a bizottsággal, hogy kikérjem nézetüket ezekről a módosítókról. Ők úgy látják, hogy Lichtenberger asszony kiegészítői nincsenek az a, arányban az irányelv hatájával, mely az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági adatait hivatott gyűjteni. Ugyanakkor én nem ellenzem, hogy ezt az alkalmat is ragadjuk meg arra, hogy több statisztikadatot tudjunk gyűjteni, és ezáltal az adatgyűjtés körét kiterjesszük olyan témákra is, amelyek az Európai Unió környezetvédelmi és társadalmi adatait, statisztikai adatait is érintik. Én értelemben támogatom Lichtenberger asszony módosításait, az euró osztályú járpjármokba a digitális sebességmérő tahográfok típusát illetően is. Ilyen, ezeket tehát támogatom, és kérem, hogy Lichtenberger asszony továbbra is tegye világossá álláspontját ezzel kapcsolatban. Ezen túl viszont jelet tettem néhány olyan módosító mellé, ahol is úgy érzem, hogy a begyűjtött információ nem volna releváns az irányelv hatájával. A megbízhatóság a fő ugye általában a, a maga a, a, a teherautó sofőr a fő forrása az adatoknak. Tehát a, nyilvánvalóan ő nem fog tájékoztást adni a szabálysértésekről, vagy arról, hogy nem tartotta be a pihenési időket. Ez nem volna releváns. Ugyanakkor a súlyos balesetek esetén az 1993, 700 népe 93-as irányelv már eleve szól a baleseteknél gyűjtendő információk köréről. A 70-es számú Tikau félű féle módosító és az én 7-es számom ugyanaz. Az enyémet visszavonom, mert hogy Tikau az, hogy megfogalmazása bár ugyanarról szól, mint az enyém, de jobban illeszkedik a delegált jogi aktusok köréhez, jobb, mint az enyém tehát. Összefoglalásként azt is hozzátenném, hogy Bácsaitész asszony 15 számú módosítója kisé feleslegesnek tűnik számomra, hisz feltételezhető, hogy az, a, a tagállamok úgy is kell, hogy gyűjtsenek adatokat a megállapított eljárásoknak megfelelően, ellenkezősebben sértenék az Európai Unió szabályokat. Nem kell tehát erre vonatkozó kötelezettségüket újra megismételni. A hetes módosítomat vissza vonom a 17-es módosító javára, amelyet Ika asszony jutott be, ezentúl támogatom a 16-os Lichtenberger féle módosítót, és a 18 es számút és 19-es számút is támogatom. Alapvetően ennyi volna a mondandóm ezzel az ügyel kapcsolatban, most pedig a néppárt részéről Gross úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Támogatjuk eh, alapvetően a módosítókkal kapcsolatos javaslatait. A néppárt ezek mellé áll. Ami pedig Lichtenberger eh, kolléganő módosító indítványait illeti, öt is önnel értünk egyet. A 18-as módosító az emissziós értékekkel kapcsolatban, ez ugye közvetlenül a járműhöz kapcsolódik. A 19-es módosító kapcsán talán jól lenne ezt egy kicsit pontosítani, de hát gondolom, hogy ez volt eredetileg is a szándék. 16-os módosító Hát jó, hogyha abból indulunk ki, hogy a év után kerüljön erre sor, de hát abból kell kiindulnunk, hogy mikor adják át az adatokat. Itt nekem jobban tetszene az, hogy azután az év után, amikor az adatokat szolgáltatják, szerintem ez reálisabb helyzetet eredményezne, és akkor nem lesz olyan időszak, amikor egyáltalán ne lenne ellenőrzés. Az információk fontosak, persze, de amikor máshol már rendelkezésre állnak információk, itt a 20-as, 21-es és adott esetben a 22-es módosítókról beszélek, itt az Eurostar balesetek kapcsolatban nem csak a súlyos baleseteket veszik figyelembe, hanem általában minden balesetet. Persze meg lehetne teremteni a kapcsolatot a rendelkezésre álló információval, de ne legyen párhuzamosság, ne legyen megkettőzése a munkának, és hát ezért elfogadhatjuk ezt így, hogyha az eredménye nem lesz a párhuzamosan végzett dupla munka. Tehát alapvetően támogatjuk a módosítókat. Köszönöm, Meissner asszony. Viszonylag rövid leszek, ha, még akkor is, hogyha emiatt még rövidebb lesz ez a mai ülés, mint amilyen eh, egyébként lenne. A szavazó listán eh, minden eh, pontban egyetértek a raportőrrel. Általánosságban is szerintem helyes, hogy a raportőr maga a módosítókat nyújtott be, ami pedig a bizottságnak azon lehetőségét illeti, hogy önállóan lépjen fel, és a parlament is erre oda figyel, a parlament erre oda fog figyelni. Lichtenberger asszony módosítóival is nagyjából egyetértek, egy irányba gondolkozunk, kerüljük el mindig a duplikációt, nézzük meg, hogy mi észszerű, mi nem. Tehát ennek függvényében értünk egyet, vagy utasítjuk el a kolléganő módosítóit. Jó ez a jelentés alapvetően, és összességében ugyanazt az irányvonalat követi, mint a turizmusra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés jelentésükön. Tehát támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm, és köszönöm a támogatást is, néhány módosítómat ugye, támogatja az elnök. Elmondanám, hogy mi motivált engem. A közlekedési szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy például az utolsó időszakban készüljen el egy jelentés a vezetés és pihenési időkről és arról, hogy az a, az ellenőrzési gyakoriság, amelyet mi követeltünk, és amit végül is sikerült elérni, hogy ezt be is tartják-e vajon a tagállamok és kiderült, ezért kérdeztem rá a határidőkre egyébként, mert ez 2007-ben volt, vagy 2008-ban azt hiszem, tehát kiderült az, hogy a 99-es adatok voltak csak meg kompletten. Hát egy jó pár tagállam, tehát nem szolgáltat adatokat. Gross kollega felvetése, hogy az adatszolgáltatás után 12 hónap alatt egy évvel, hát ez, ez nem jó, mert lesznek tagállamok, amik meg, megint nem szolgáltatnak adatokat, és akkor megint nem lesz semmi. Hogyha megvárjuk, amíg minden tagállam szolgáltatta az adatokat, hát akkor a következő évben valószínűleg még a 89-es adatoknál tartunk, és nyilván nem ez a célunk, mert akkor hagyhatnánk az egészet a csodában hogyha ahogyan angolul olyan szépen mondjuk, eh, ez akkor eh, eh, sok hűhó semmiért szituációt eredményez, és ezért minél korábban kellene közzétenni az adatokat. Kicsit sokkolt, hogy európai szinten például a gépjármű ellenőrzések kapcsán a legtöbb tagállamban egyszerűen nem voltak öt évnél fiatalabb adatok akkor nem lehet semmit előrejelzéseket készíteni a közlekedés területén, nem lehet prognózisokat készíteni, hiszen a gépjármű állomány megújulása miatt, és hát sok minden változik ekkora időtávban. Persze, ne végezzük el kétszer ugyanazt a munkát, de bizonyos ágazati koncentrációt el tudok képzelni, azt mondjuk például, hogy egy meghatározott adat mennyiséget bocsájtunk rendelkezésre, például a közúti teherszállításról. És persze itt is szükséges az áttekintés, nyilvánvaló az magától értetődő, hogy ne kétszer gyűjtsük be ugyanazt az adatot, de engem továbbra is érdekelne az, hogy azért valamikor ezeknek az összevezetése megtörténjen. A tahográfra vonatkozó e, módosítómnak is megvolt a maga motivációja, amikor a tachográfot ezeknél a típusoknál bevezettük, akkor is volt egy nagy vita. Jó, hajlandó lennék azt mondani, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán hány kocsit szereltek e, fel, vagy kellene, hogy felszereljenek tahográffal, és akkor ezt maradjon annyi, hogy equipped with digital tachograph. Ennyi maradjon a szövegben, tehát fel van szerelve digitális tahográffal. Kicsit rövidítsük itt a szöveget, jó, ebbe bele tudok egyezni. És szerettem volna utalni arra, hogy vannak olyan adatok, amelyeket csak a tagállamokban gyűjtenek, vagy állnak rendelkezésre, és nem is minden tagállamban. És éppen ezért alakul ki olyan helyzet, hogy nagyon sok esetben kevés alapja van a döntéseinknek. Szeretnék emlékeztetni arra a vitára, amelyet az euróvinyetével kapcsolatban folytattunk le, hogy egyáltalán hány euró 3-as, euró 4-es kategóriai jármű található még az utakon bizonyos országokban. Persze nagyon hasznos lenne, hogyha ezt tudnánk mert egy új szabályozásról döntünk. Például az euróvényetta kapcsán az új jogszabály valami olyasmire vonatkozott, ami már nincs is, ami már eltűnt az utakról. És hát ez nem éppen a better making mondhatnám. Köszönöm a támogatást. Azt hiszem, hogy egy picit talán tudtunk javítani a dolgokon, Nekem az lenne a legfontosabb, hogy a lehető leggyorsabban kapjuk meg az adatokat. Ezért javasoltam ezt az egy évet, máskülönben az örökké valóságig várhatunk. Persze ismerjük, hogy melyik országok a leggyanúsabbak, lehet, hogy tíz évente szolgáltatnak adatot, vagy egyáltalán nem. Nekem ez volt, ami moz, arra indított, indított, hogy egy évet kérjek, itt a parlamentben, itt nem az történelemnek dolgozunk, bár néha ez a benyomásom keretkezik, hanem a közeljövőt be is próbálunk nézni. Köszönöm. Zile úr, kíván ehhez hozzátenni bármit is? Nem. Hát nagyon hálás vagyok, hogy azért ki tudtuk önt is húzni ebből. Rübik, képviselő, nem? Rendben van, akkor Román asszony a bizottság képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Ahogyan Simpson úr már felvázolta a hátteret, és azt, hogy hogyan született meg a bizottság javaslata, most talán egy kicsit részletesebben szeretném megmagyarázni azt, hogy technikai szempontból miért, mit gondolunk ezekről a módosítókról. Itt most elsősorban Na, a 18-tól 22-ig tartó módosítókra gondolok, tehát hogy ezeket miért nem tartjuk elfogadhatónak. Ezek a változók, ahogyan mondtuk, nincsenek összhangban azokkal az adatokkal, amelyeket a, ezzel a rendelettel gyűjtünk. A statisztikai egység ebben az esetben gyakorlatilag a gépjárműveket jelenti. És a legtöbb beszámoló országban elég nagy ez a gépjármű szám. És ezért a jelentést készítő országnak egy egyszerű felmérést kell végeznie. És ilyen egyszerű felméréssel gyűjtik össze a kért adatokat. Nos, a minta maximum 5-10 százaléka lehet a teljes népességnek. Majd később látni fogják, hogy ezt miért mondom. Ezért a tagállamoknak egy reprezentatív válogatást kell készíteni ebből a populációból, mégpedig olyan módon, hogy ugye, hogy mit akarunk gyűjteni, a tonna kilométert, ennek kapcsán egy előre meghatározott pontossággal dolgozunk. Ez különböző statisztikai elméletek sztenderdjeit használjuk. Hogyan lehet nemzeti szinten gyűjteni az adatokat? ezzel a mintavételezéssel, és bizonyos, és utána ezeket súlyozzuk bizonyos tényezőkkel, vagy multiplikáló tényezőkkel. Ezeket a tényezőket különböző elvek alapján számítjuk ki. Ezekkel az egyik a gyűjtött adat jellege. És éppen ezért a, megvan a veszély annak, hogy nem lesznek konzisztensek az eredmények, hogyha a súlyozás során olyan, nem olyan elveket alkalmazunk, amelyeknek a mentén jelenleg akarjuk az adatgyűjtést végezni a rendeletben. Tehát nemzeti szinten agregálni kell az adatokat, és ez helytelen eredményeket is hozhat. Rátérnék a 15-16-17-es módosítóra. A bizottság véleménye az, hogy ezek a módosítók elviekben elfogadhatók. A többiről pedig már az előbb szóltam, amikor a technikai kérdésről nyilvánítottam véleményt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez nem tudok sokat hozzátenni. Én kitartok az eredeti álláspontom mellett ehhez nem tudok mit hozzátenni. Lichtenberger asszony, röviden még szólna? Igen, valóban röviden. Tudom, hogy elég nehéz az összehasonlítás, különböző statisztikai módszerek közelítése, hiszen Európában nagyon sokféle módszert alkalmazunk. De hogyha kitartunk amellett, hogy hogy mennyit akarunk, mit akarunk, ha továbbra is ezt a módszert alkalmazzuk, akkor majd az osztrák-magyar monarchia idejekorán alkalmazott módszerekig térünk vissza. Jó, akkor holnap szavazunk, majd meglátjuk, hogy a osztrák-magyar monarchiáig, a Habsburgokig megyünk-e vissza. Jó, ezt most lezárjuk. Következő napi rendi pont. Örülök, hogy Robert, hogy ilyen itt vagy már ilyen korán, talán tudod, hogy Koch nem jött el, ezért az ő jelentését nem tudtuk ma megtárgyalni, úgyhogy örülök, hogy te be tudtál ugrani, és itt vagy. A te jelentésed két-három kerekű járművek, valami négy keretű motorkerékpárok típusú jóágyása és piacának felügyelte. Köszönöm, elnök úr! szeretnék emlékeztetni arra, hogy erről a dossziéről egy nagyon jó vitát folytattunk le februárban, és azóta ugyanilyen jó, konstruktív módon dolgoztam együtt az árnyék jelent, jelentéstevőkkel. Úgy tűnik, hogy széles konszenzus alakult ki a legtöbb kérdésről, mint a közlekedés biztonság kérdésére koncentrálunk, az ABS motoroknál történő alkalmazására, két és három kerekű motor, kép, motorkerékpároknál egyaránt. Megnézzük, hogy mire terjed ki a hatály, és a mopedek az Euró 4-es szintű mopedek emissziós kérdésével foglalkozunk. Azt hiszem, hogy a legfontosabb elem az ABS kötelezővé tétele a motoroknál. Itt a sedókkal is egyetértettem. Néhány frakció szerette volna itt a költségeket, költségek kérdéséhez összekapcsolni ezt, és ezért született meg a B kompromisszum, amely kicsit talán felpuhítva fogalmaz, és a, miután kötelezé tesszük az ABS bevezetését, alacsonyabb adókat vetnének ki ezekre a járművekre. Ez volt ajánl a Szender képviselő javaslata. Azután itt van az A kompromisszum, amely arról beszél, hogy a jövőben aktualizálni kell a rendeletet, tekintető véve közben kifejlesztett új technológiákat, új megoldásokat. Itt is az A kompromisszum kapcsán is olyan széles konszenzus alakult ki. Mit tudnék még mondani erről? módosító indítványokat nyújtottak be a kollégák, ezek közül hármat én nyújtottam be, amelyet a Sedók is támogattak, majd a Kremers három módosítóját visszavonta, tehát köszönni tudom csak az árnyékjelentéstevőknek a nagyon konstruktív együttműködést. Köszönöm Roberts Higgins úr a EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt tudom mondani, hogy Zile úr egy kiváló jelentést készített el. Itt tényleg sikerült 14 különböző irányelvelemeit össze vezetnünk úgy, hogy egy nagyon konszolidált és észszerű szöveg alakult ki, ahogyan Szíleurő is mondta, csökkentjük az emissziót, javítjuk a biztonságot, figyelembe veszük az új technológiákat, és ennek hatására javul majd a piac felügyelet is. Szile úr kitűnő munkát végzett, és a ipar részéről nagyon nagy nyomás nehezedett rá, és ő sikeresen ellenállt ennek. Eh, itt elsősorban az ABS eh, ára, a költsége a CBS-hez képest, ez volt a vállalatok fő eh, felvetése, és aki a múltban motorját CBS-el látta el, annak csak azt kell tudunk mondani, hogy az nagyon sokszor a cbs tényleg nagyon nagy volt a baleset veszély. Az ABS ma napjainkban a biztonság, ugye a napjainkban az egyik fő kérdés, és az ABS sokkal nagyobb biztonságot garantál. Ezért, hogyha 1000 euró a költsége, egy viszonylag olcsó motorra. Nos, szerintem nekem olyan információim is vannak, hogy ez túlzott költségvetés, 100-200 euróért már fel lehet szerelni ABS-sel a motorokat, tehát ilyen 150 eurós átlaggal számolhatunk járműként a kompromisszum, amire Zile úr utalt, a B kompromisszum, egy nagyon észszerű kompromisszum. Ez azt mondja, hogy ha a tagállamok segíteni akarnak az átmeneti időszakban az embereknek a pénzügyi támogatást adva, akkor ezt megtehetik a tagállamok, és így bátorítják az embereket arra, hogy ABS-sel szereljék fel a motorjaikat. Három módosítót nyújtottunk be. Zile úr a, ezeket támogatta, Ayala eh, Sender úr ön is nyújtottunk be módosítást. Szerintem egy nagyon jó, észszerű, okos jelentést fogadunk el, hiszen végül is a fő célunk eh, kevesebb baleset, kevesebb eh, sérült, jobb közúti biztonság. Köszönöm szépen. Ayala Sender asszony parancsoljon. Sí, gracias, presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönetet Zile úrnak is. Ön valóban nagyon nyitottan közelítette meg a kérdést a jelentése készítése keretében. Közútú biztonságról beszélünk, illetve olyan járművekről, amelyeknek a száma egyre nagyobb, főként a fiatalok használják ezeket a különböző járműveket máskülönben. Éppen ezért mindenképpen szükség volt arra, hogy erősebbé tegyük a jogszabályokat, és tisztává, világosá tegyük a viszonyokat. Figyelembe vette mindenféle járműknek a, a körét, a háromkerekűeket, a mopedeket, és így tovább. Nagyon jó, hogy ennyire széles körülön közelítette meg a kérdést. Ön figyelembe vette a látási viszonyoknak a kérdését is, mennyire láthatóak a kétkerekű járművek, mennyire automatikus a különböző reflektorlámpáknak a bekapcsolása. Ezt hiszem, ezek nagyon jó irányú javaslatok. Az ABS-szel kapcsolatos javaslatok is nagyon kívánatosak, ezek most már sorozat gyártásban kell, hogy jelen legyenek a motorbicikliknek az esetében. Olyan járművekről van szó ugyanis, amelyeket a fiatalok alkalmaznak, a közlekedésbe újonnan belépők körében elterjedtek ezek a járművek, és azt is biztosítani kell, hogy persze mindez legyen túlságosan, aránytalanul költséges a gyártók számára. Zile úr, még egyszer köszönetet mondanék a megértésért, megértő szellemért, a kompromisszum megáldásáért, a szocialista frakció támogatja fog a jelentését. Köszönöm szépen az ALDE nevében, Stárc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Zile kollégának köszönöm azt, eh, ahogyan dolgoztunk ezen a jelentésen. Mindig nehéz eh, ilyen eh, sok meglévő irányelvet összefésülni. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó rangsorolást tudtunk megvalósítani, a motorokat és a velük kapcsolatos követelményeket nagyon jól tudtuk sorrendbe állítani, fontossági sorrendbe. A legfontosabb természetesen a biztonsága a közutakon, és szerintem az árnyékjelentést résztvevőkkel és a jelentéstevővel egy olyan álláspontot alakítottunk ki, ami először is észszerű, másodszorban pedig javítja a közúti biztonságot, és egyértelművé teszi a jogszabályokat. Az előttem szóló kollégákkal egyetértek abban, hogy az egyik fő vita pont, hogy egy kötelezően előírjuk-e az ABS-t a motorokra, vagy a két kerekekre, vagy sem. Szerintem jó volt az a megoldás, amit a kompromisszumos módosítókkal elértünk. Köszönöm szépen, Krámer úr a zöldek képviseletében. Én is szeretnék Szíre úrnak a jelentéstevőnek gratulálni, és köszönöm az együttműködést a többi árnyék jelentéstevővel. A biztonság persze központi kérdés, de vannak olyan vizsgálatok, miszerint azokban az országokban a legnagyobb a biztonság, ahol sokan kerékpároznak. Ezért a biztonságot akkor tudjuk legjobban növelni, hogyha többen kerékpároznak. Dániában és Hollandiában ugye bicikliznek a legtöbben, és ezekben az országokban a legalacsonyabb a balesetek száma az Egyesült Királyságban ezzel szemben, ahol nagyon kevesen bicikliznek, messze a legmagasabb a baleset balesetek száma, illetve a balesetben elhunytak, megsérültek eh, száma. Európában. Tehát eh, eh, vonzóvá kell tenni a kerékpározást. Egy negatív példa Ausztrália, ez szerepel a Koch jelentésben is, ott bevezették a sisak kötőkot, kötelezővé tették, és azt mondták erre az emberek, hogy hát a sisakot kell viselni, viselni akkor veszélyes a biciklizés, és ezért nem bicikliznek viszont tehát meg kell tennünk mindent, hogy vonzóvá tegyük a biciklizést, erre bátorítsunk az embereket, és akkor utána rááll az egész társadalom arra, hogy minél többen bicikliznek, az annál jobban növelhető a közúti biztonság. Egy pontra szeretnék kitérni, amit Zile úr is említett, a visszavonott módosító indítványainkban. A következőről volt szó. A bizottság az, az elektromos biciklikkel kapcsolatban a 250 watt 50 25 km órás sebességre akarták, hogy ezt korlátozzuk. Az árnyék jelentés tevőkkel és azután a kerékpáros szövetségekkel együtt a, tehát az elektromos bicikli gyártókkal együtt arra jutottunk, hogy nem ez a döntő, tehát nem, ami a legjobb, nem ez a megoldás, ezért visszavontuk a módosítókat, és majd figyelni kell azt, hogy hol húzzuk meg a határt. Most még ezt a három módosítóindítványunkat visszavontuk. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Domnule președinte, întrebarea mea se leagă puțin de... Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem és Kramer úr által elmondottakhoz kapcsolódik. Az elektromos kerékpár használóinak a száma jelentősen megnövekedett, és az elektromos kerékpárt használók biztonságát is növelnünk kell. Ezért azt kérném, hogy ne csak hogy biztosít, biztonsága kapcsolatos intézkedéseket vezessünk be, hanem javítsuk az ilyen kerékpárokhoz való hozzáférést. Tehát eh, ne csak az ilyen intézkedéssel javítsuk a biztonságot, hanem gondoskodjunk arról is, hogy ne eh, legyenek olyan drágák ezek az elektromos kerékpárok, hogy ezt végül is már alig tudja valaki megfizetni és hogyha a használók számát növelni szeretnénk, akkor egyrészt a biztonságot is eh, növelnünk kell, másrészt viszont nem szabad, hogy az ár olyan borzasztó magas eh, legyen a nagyon komoly, szigorú műszaki előírások miatt. Köszönöm szépen. Bizottságtól van itt valaki? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit, köszönöm a raportőrnek és az árnyék raportőröknek a munkát. Csak néhány észrevételt tennék a három fő kérdéshez de mindenek előtt köszönöm a munkát. Nem volt könnyű ez a munka. megpróbáltuk jobban eh, kategorizálni a eh, járműveket, afrod eh, és Andród járművekre bontottuk a csoportját, a járművek egészének a csoportját, és most a különböző kategóriára, típusokra fogunk intézkedési javaslatokat tenni. A biztonság kérdéséről szólva, milyen biztonsági rendelkezéseket támogatunk. Egyetértünk azzal, hogy figyelembe kell venni az új technológiai fejleményeket, újításokat, különösen, hogyha a fényszóróra gondolunk, az automatikus fényszóró kapcsolásra, és felhívnám a figyelmet arra, hogy az általános megközelítés mellett is azért szeretnék különbséget tenni a személyautók és az elkategóriás kategóriás járművek között, hiszen ez befolyásolja a biztonság kérdését is. Nem tehetünk úgy, hogy egy könnyű, könnyű négykerekűnek ugyanolyan követelményeknek kell megfelelni, mint egy személy autónak, tehát négykerekűek normáival és egyáltalán az elemeivel között nagyon sok a különbség. Az ABS rendszerrel, fékrendszerrel, a blokkolás gátuló fékrendszerrel kapcsolatban azt mondhatom, hogy mi nagyon kényes egyensúlyt szeretünk volna kialakítani egyrészt a hatásvizsgálat eredménynek az alapján. És az az irányvonal, amit mi javasoltunk a bizottság javaslatában, az szerintem megteremtette ezt az egyensúlyt. Nagyon fontos, hogy differenciáljunk bizonyos fokig a könnyű motorkerékpárok és a skúterek között. Meg kell nézni, hogy ennek milyen hatása van az árra is, az ABS-e való felszerelésnek, és van egy olyan tendencia, hogy a városban a mobilitást szeretnénk növelni ilyen típusú járműveknek a fokozottabb alkalmazásával. Ez is befolyásolta a javaslatunkat amikor végül is azt javasoltuk, hogy kelljen, fel kelljen szerelni ezeket a járműveket ABS-sel, és felsoroltuk, hogy a, az L kategóriás képjárművek melyik csoportjaira vonatkozzon ez. Ami az emissziókat illeti, egyetértünk azzal a megfontolással, hogy kritikus fontosságú dolog, és ezért minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeknek a gépjárműveknek a környezetvédelmi teljesítménye eh, javuljon, tehát az L e kategóriában javuljon a teljesítmény, és már egy sor eh, tanulmányt végeztettünk, eh, ezen hatások mérésével kapcsolatban, és persze a költségeket is figyelembe kell venni, valamint a műszaki megvalósíthatóságot is. Amit mi javasoltunk a könnyű, nagyon könnyű L kategóriás gépjárművek, a szkúterek és egyebek számára, az szerintünk jó e, egyens, e, kiegyensúlyozott e, megoldás. Természetesen nem ugyan olyan itt a fejlődés, mint a személyautók területén itt nagyon sok új beruházásra került sor, sok tanulmány készült, és szerintem jól célzott módon és jó időpontban kell ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk. Köszönöm a biztos bizottság részről, Zile úr. Hozzátenne valamit? Igen. A bizottság által mondottakkal kapcsolatban az ABS alkalmazása ezen járművekre Nos, részemről voltak kezdeményezések arra, hogy a városi és a nem városi ilyen motorbicikliket külön válasszuk. Ám a, a szakbizottság komoly ugyanazon követelményeket fogalmaztam meg. Persze itt vannak ellenmondások, és itt a, a felhasználók és a gyártók nézeteit is tükröztetni kell, ám a közlekedési szakbizottság politikai szempontból is kell, hogy kövesse az IMCO-ban dolgozó kollégáink azon szándékát, hogy tovább vigyük ezt a kérdést. Szeretném megköszönni még egyszer a előadók nagyon segítségét és a titkárság profi munkáját. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Holnap szavazzunk a szakbizottság ülésén. Ezzel a rendes ülés napirendje zártuk. Ha koordinátorok itt vannak, akkor folytathatjuk a koordinátor ülé... ülését. Gross urat kell előkeríteni, és holnap kilenckor folytatjuk a rendes szakbizottsági ülést.